Reanudamos la sesión, señor. Folytatjuk ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll, hogyha azzal kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Most áttérünk napirendünk következő pontjára, a közös vitára a közbeszerzések tárgyában. Beszélni fogunk Filip Zsüven jelentéséről, a koncesziós szerződések odaítéléséről, majd pedig Tarabella kolléga két jelentéséről, a közbeszerzések tárgykörében, valamint a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzésének tárgyában. Tulund Hohenstein asszony fogja helyettesíteni Zsüven urat, aki a mai napon nem tud körünkben jelen lenni. Meg is adom neki a szót. Panie komisarzu! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Angolul folytatom. Sajnálatos módon Zsuván úr, a jelentés készítőnk nem tud itt lenni sajnálatos módon, ahogy ezt hallhattuk. Elnézésüket kéri, hogy nem lehet itt lenni, de előre nem látott